Bene, buongiorno. Jó reggelt kívánunk. Szeretném megkérni a jelenlévőket, hogy foglaljanak helyet. Most akkor készüljünk fel a szavazási napra. És pedig a legnagyobb lazasággal készüljünk, mert nagyon hosszú szavazás lesz először is nyugalomra van szükségünk, és arra, hogy betartsuk a szabályokat. Odi kolléga? Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon fontos szavazás következik. Szeretném azt eh, kérni önöktől, hogy a többnyelvűség elvét tartsák be. Igen, ez részben így lesz. Az összes nyelv megvan észt és máltai kivételével. Szeretnék eh, tiltakozni a multilingualizmus eh, eh, hanyatlása miatt, mert nagyon fontos szövegről szavazunk, egy fontos része a politikai mandátumunknak, és szorosan összekapcsolódik a polgárok iránt érzett felelősségünkkel. Szeretném, ha jegyzőkönyveznék a tiltakozásomat. Igen, ezt megtesszük, köszönöm szépen. Akkor a napirend elfogadásra került. A szavazást pedig azonnal kezdjük, és pedig a 70-es cikken alapulva nincs további megjegyzés. Akkor elfogadjuk a napirendet változatlan formában. Tehát nincsen észt és máltai tolmácsolás. Reméljük, hogy további komplikáció nélkül tovább haladunk, de az csomag után egy 5 perces szünetet tartunk, hogy levegőt vehessünk. Tehát minden szavazási csomag után tartunk egy szünetet, hogy mindenki nyugodtan levegőt vehessen. Tesztel kezdünk, megnyitom a szavazást a szabályok értelmében. Mindenkinél itt van a kártyája? Mindenki szavazott? Azt észlelem, hogy egy szavazattal több van. Zárom a szavazást. Akkor Akkor most a Madurell térünk át. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromisso A hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 38-as és a 456-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 457-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 458-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 459-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem? Nem, nem, nem, nem. 48-as nem. 48-as az okafogyottá vált. A hetes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. A 472 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellett elfogadtuk. FED 12 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 500-as és a 34-es együtt mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az 508-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. az 523-as második része mellette, ellene, tartózkodás. Úgy néz ki, hogy eh, elutasítottuk, de ellenőrizzük. Az 523 második rész. Zárom a szabadást. Elutasítva. 527-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 520, 526-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellett ellene elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 529 és az 534 mellett ellene elutasítva. 45-ös és a 31-es mellett ellene tart elutasítva. 39 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 574-es és a 15-ös mellett ellene tartózkodás. Köszönöm. 574 és a 15-ös mellett, mellene. Ott hátul nem látok szavazókat, ezért ellenőrizzük. 5, 7, 4 és a 15-ös. Zárjuk a szavazást. Elutasítva. 27-es, igen, igaz, nehéz. 5-49 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 16-os, igen, 16-os, nem. Tolja kolléganő. A 16-os kompromisszum elnézést. Az AFET 16-os mellette ellene elutasítva. A 16-os kompromisszum, igen. Az AFET 16-os. AFET 16-os, akkor megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 16-os kompromisszum, de tolja a szót. Igen, elnök asszony, az 581-est visszavontam, hiszen a kompromisszum már lefedi. Nagyon szépen köszönöm, tolja kolléganő. Akkor most a 16-os kompromisszumra szavazunk mellette. Ellene. Mellette? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most az 5-6-5 mellett, ellene, Del Castillo kolléga, Igen. A következővel több. Tehát, hogyha megváltoztatjuk, akkor, uh, illetve ha szavazunk, akkor egy kicsit több időt hagyjon, jó? Elnök asszony. Tökéletes. Túl gyorsak vagyunk. Jó, jó. Akkor az 565-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. Az 565-ös és a 43-as együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az 575-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. Az 572-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 573-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 575-ös mellett ellene ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát az 575-ös ellenőrizzünk. Zárom. Elutasítva. 586-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 587-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 588 mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 17-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk az 597-es és a 10-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Zárom. Egy szavazattal több van a kelleténél, az EPP, EP néppártnál egyel több van. Jó. Jó. Zárom. 26-26 elutasítva. Az 500, 457-es mellett ellene elnézést kérek, a 474-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 473-as és a 32-es együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most a 19-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 21-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 636-os és egy szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 636-ost. Tehát 636 szóbeli módosítóval. Eh, votazione chiusa. Zárom a szavazást. Tehát 30 mellette, 23 ellene elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 614 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 685-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 20, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 685-ös. A néppártnál egyel több van. Jó, jó, rendben van. Zárom. 26-26 elutasítva. a 24-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 687-es mellett ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. A nagyon nagyon azonosnak tűnnek a szavazatok, zárom a szavazást. 31-23 elfogadtuk. Most akkor a 62-es, a 692-es és a 4-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Együtt most a 688, 689, 690, 16, 54 és a 691 első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 63-as mellett akkor, hát a titkárság mondja, hogy a 63-as, a 691-es, Egy pillanat. Igen, igen, itt tévedtem. Akkor a 691-esről szavazunk most mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most a 63-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Együtt, 693, 695 mellett, ellen, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a 694-es mellett ellene. Elnézést. Itt egy kicsit zavarosak a dokumentumok. Jó. A DEVE 17-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. DEVE 18 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 697-es mellett ellene elutasítva. 698-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az AFET 18-as. Nem. A 699-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Akkor most a 700-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 702-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 705-ös mellett melle, ellene tartózkodás elfogadtuk. 706-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 25-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 711-es és az 56-os együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 713-as, 714-es, a 37-es és az 55-ös együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 712-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 7.15-ös mellett 7.15-ös módosító. A 715-ös cukalasz mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 26-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk az Envi 57-es mellett, Envi 57-es mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 27-es kompromisszum mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 726-os mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 66-os mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. Ha 39 mellett? A 41-es? 41-es? Ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. 39 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. A 727-es mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 728-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 28-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az NV60-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 740-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-os és a 741-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es és a 742-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es és a 63-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. a 29-es kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. Most a 752-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A budget 42-es mellett ellene elfogadtuk. A 754 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A FAM 45-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva az 575-ös mellett ellenet elfogadtuk. A 758-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 759 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 30-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 31-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 778-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 32-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 33-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 886-os módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a 886-ost. a chiusa. Lezártam. És elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 909-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 40-es módosító kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 928-as szóbeli módosítóval mellette, tehát 928-as szóbeli módosító mellette, ellene, elutasítva. 41-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 989-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 997-es 997-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Lezártam. 32-21 ellenében elfogadásra került, 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10 42 es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 45-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1061-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. Jó, 1061-ről megnyitottam a szavazást. Lezártam. túl sok a leadott szavazat, de elfogadtuk. 33-22. 46-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 47-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 48-49. 48-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1188-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1190-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12 es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 12 12-es, mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan. Tessék. Lezártam a szavazást. 33 igen, 22 nem. Átment. 12-20-as mellette ellene 12-20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-24-es mellette ellene tartózkodók átment. 12-25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1261-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Chiusa. Lezártam. 26 igen, 28 nem. Elutasítva. 52-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as kompromisszum, 53-as, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1266-os, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. egyel több a néppártról leadott szavazat. Még mindig. Jó, akkor lezártam. 27 igen, 28 nem, tehát elutasítva. Tizenkettő kilencvenötös mellette ellene tartózkodás. Hát látják, hogy nagyon szűk a különbség, úgyhogy ezt is inkább ellenőrizzük elektronikusan. Tehát 12.95-ösről elektronikusan szavazunk. Néppártól egyel több a leadott szavazat, még mindig. Lehet, hogy egy póttag, kérem vegyék ki, akik érintettek a szavazókártyájukat, de úgy tűnik, hogy nem akarják. Jó, akkor most már megvan. Tehát lezártam, 30 igen, 24 nem. Elfogadtuk. Megyünk tovább, 1278-as, a következő mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 10 Ellenőrizzük? Jó, akkor megnyitottam a szavazást. Ha így kérik, akkor legyen így. 1322 esről tehát megnyitottam a szavazást egyet több a népártok, népárt részéről a szavazat még mindig. Votazione chiusa. Lezártam. 28 igen, 27 nem. Elfogadtuk. 13.37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük ezt is. A 13.37-es tessék szavazni. Lezártam a szavazást. 25 igen, 29 nem, tehát elutasítottuk. 54-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 55-ös kompromisszum mellette mindenki tartsa meg a nyugalmát, tehát 55-ös kompromisszum, ha megtalálták, a magyar verzióban 127. oldalon tartunk, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 14.85-ös módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodás, Ellenőrizzük ezt is. Tessék. Bepédi trappa. Mintha többen lennének még mindig a néppárt részéről a szavazatok. 27 igen, 23 nem, tehát elfogadtuk. Ötvenhatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1186-os mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük. Mm, lezártam a szavazást. 27-28 ellenében elutasítva. 17.40-esnél tartunk. Mellette ellene tartózkodók. Hát úgy látta, mint hogyha elutasítottuk volna, nem tudom, hogy itt fönt hogy látták a többiek, biztos arra megyünk, elektronikusan ellenőrizzük, úgyhogy tessék. Lezártam. 28 igen, 27 nem, úgyhogy elfogadtuk. 28-27 ellenében, tehát elfogadásra kerül. 17-42-es a 160. oldala alján, mellette ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük. Egy több a néppárt, egyel több a néppárti szavazat kettővel, egészen pontosan, úgyhogy lezártam. 25 igen, 28 nem, elutasítva. 60-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 61-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 62-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 200 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 218-as mellette, ellene, tartózkodok, elfogad, elut- elutasítva. Ellenőrizzük akkor a 218-as módosítóról. Megnyitottam a szavazást. 43 igen, 11 nem, tehát elfogadtuk. 219 és a 1823-ast együtt, mellette, tehát 219 és 1823-as, a 168. oldalon mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 221-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as kompromisszum mellette. A 222-est visszavonták. A 63-asra szavaztunk, elfogadtuk, úgyhogy jön a 228-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 64-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A FAM 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 65-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A FET 1-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 241-es, két részben, első rész, mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Tehát első rész, 241-es módosító első részéről lehet szavazni, tessék. Lezártam. 27-27, tehát elutasítva. Most akkor a második rész Illetve hát a második részről nem kell szavazni, úgyhogy AFET 2-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 42 es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 243-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tran 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadok, Agri, Agri 3 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Kult 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 67-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 253-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 68-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68-as A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 259-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 262 és 63-as együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es és a 264-es és a kult 9-est együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, budget 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 70-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es és 295-öst együtt szóbeli kiegészítése mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kult 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. De ezt ellenőrizhetjük, ahogy gondolják, tehát a Kulturális Bizottság 13-as módosítójáról megnyitottam a szavazást. Lezártam. 26 igen, 30 nem, elutasítva. Kult 14-es a következő, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 71-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 284-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 288 mellette ellene tartózkodós elutasítva. 8-as módosító, 17-es és 286-ost együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 289 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A kult 19-ről már szavaztunk, FEM 10-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, FEM 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette el, ellenőrizhetjük a FEM 12-t. Jó, akkor elektronikusan. Lezártam, és elutasítottuk. 2333 33 ellenében, FEM 13-as mellette ellene tartózkodás Jó, akkor erről is ellenőrizzük a szavazás eredményét. Lezártam. 23, 32 elutasítva. FEM 14-es a következő. Elfogadtuk. 75-ös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 304-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 305 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 76-os kompromisszum mellette ellene, elfogadtuk. Kult 20-as mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 315 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 316 mellette Jó, ellenőrizzük akkor. Megnyitottam. Lezártam. Egyértelműen elutasítva. 49 nem, 7 igen. Az elnök javítja magát, nem jól láttam. 316 mellette ellene elutasítva, 77-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szeretnék a kompromisszumról a szavazást ellenőrizni? A 77-esről? Nem? Akkor megyünk tovább. 78-as mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 79-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 80-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 345-ös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A FED 6-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. A kult 21-es, mellette ellene tart. Nem, a hatost ellenőrizzük. Votazione chiusa. Lezártam. Elutasítva 23-33, 21-33. 21-es tehát mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a második részt, akkor lezártam. 24-32 ellenében eh, nem ment át. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, és 354-es és 355-össel közösen, és a 359-essel is. Tehát és az MV14 és Gult 22-es, tehát mindent egyben, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 82-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 83-as mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Regi 10-es mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 84-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 372-es mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan tehát 372-esre megnyitottam a szavazást. Lezártam, néppártól egyel többen szavaznak, még mindig lezártam. 34 igen, 21 nem, úgyhogy elfogadtuk. 20-as, 19-es együtt veszük mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. mb 17 es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kult 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. A budget 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, FEM 17-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük tehát, a FEM 17-es. lezártam. 28-28, elutasítva. MV18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor nézzük meg a módosítókat elektronikusan. Megnyitottam a szavazást. lezártam. 55 igen és egy tartózkodás mellett elfogadtuk, most pedig akkor az állásfoglalás indítványról szavazunk. Budget 1 mellette ellene elfogadtuk, budget 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, budget 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, budget 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig elektronikusan a jogalkotási indítványról megnyitottam a szavazást. Jó, lezártam. És ugyanaz az eredmény, 55 igen, egy tartózkodás mellett elfogadtuk.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 Abbiamo deciso che la pausa la facciamo dopo Heller, no? Après Heller. Eh. Dopo Heller, per cui adesso continuiamo. És akkor a szünetet majd eh, Eller után tartjuk, az Eller szavazás után. Carvalho jelentés következik. Blokkban szavazunk, MV5, MV6, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Aztán jön még egy blokk blokkszavazát, eh, 185, 195, 196, 458, 460, 978, 161-es módosítókról mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Agri 6 mellette ellene tartózkodók elutasítva, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 226-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Agri 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, FEM 5 mellette ellene tartózkodók elutasítva, a 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 227-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 3A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 230 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 231 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 232 mellette ellene tartózkodók nem hallom időben a tolmácsolást, nem győzik a tolmácsolók. Több hónapos munka áll mögöttünk, csináljuk rendesen a szavazást, kérte a képviselő asszony az elnököt. A 232-esnél vagyunk. 232-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 3B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 234 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 235 mell, szóbeli, szóbeli módosítóval mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodók el, ki, kimaradt, illetve rosszul mondta az elnök azt, hogy 238-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítva. ...242 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 243-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 244 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 245 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 252 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 252-esről ellenőrző szavazást kértek. Eh, chiuso. 28 a 28 mellette, 29 ellene elutasítva. A 252, 246 következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 253 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 254 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 255 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk mindent egybe 256, 258, 257, 260, 259, 262 blokkban szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 261 mellette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 Önöknek volt igazuk, mi tévedtünk, 261-es a blogban volt benne, 263 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 264 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 265 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 266 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 2 ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 306 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 322-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 326-os első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 600-as módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 12-es kompromisszum. Nézzük meg a 600-ast. Jó, 600-asról ellenőrző szavazás következik. Megnyitom. Pepe di troppo. Sok az EPP is. Pepe di troppo. Votazione chiuse. Lezárom a szavazást. 38-17 arányban elfogadtuk. 12-es kompromisszum következik elfogadtuk. 377-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 557-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 555-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 556-os mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 558 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 919-es módosító mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 920-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 20A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 601-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 608-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg, kérik. 608-asról ellenőrző szavazás következik. Megnyitom. Votazione. Lezárom. 27 mellette, 29 ellene elutasítva. 619-es következik mellette. Mellette ellene tartózkodók elutasítva ellenőrizzük, tehát az 619-est. Megnyitom. Ecco, io, io. È chiusa. Lezárom. 27 mellette, 29 ellen elutasítva. Ez volt a 619. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. 701 mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 788 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Nem, még nem. Mindenki szavazott? Most zárom le a szavazást. 28 mellette, 25 ellene elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 156-os módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 108-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Agri 31 eh, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 979 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 980 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 981 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 109 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 982 mellette ellene tartózkodók Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 29 mellette, 26 ellene elfogadtuk, 983 mellette, ellene tartózkodók. Megint tartsunk ellenőrző szavazást. lezárom. 24 mellette, 31 ellen elutasítva, 27 A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. MV 113, 116, 121 mellette ellene tartózkodók elutasítva, MV 114, 117, 122 mellette ellene tartózkodók elutasítva, AFET 16 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, AFET 17 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, AFET 18 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kettes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 152 160 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodók elutasítva. Agri 1 mellette ellene tartózkodók elutasítva. MV1 mellette, megint szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. FEM raportőrtől a hármas mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. FEM 1-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. FEM 2 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 165-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 166-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 167-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 168-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, MV2 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 169 mellette ellene tart... Ez kiesett. Valójában ez okafogyottá vált, mert egy kompromisszum mellett fogadva, és ez kizárja egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 174-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Egy A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 177-es mellette ellene tartózkodók, nézzük meg ellenőrző szavazás következik. Votazione chiusa. Zárom a szavazást. Itt 32-23 arányban elfogadtuk, Kult egy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 178 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 107, 181 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Akri 3 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kult 2 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Agri 4 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kult 3 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Komprom 1B kompromisszum, 1B mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 183 mellette, ellene, tartózkodók, 183 eh, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Módosítókról szavazunk. Votazione chiuse. Lezárom a szavazást. 55-0 arányban elfogadtuk. Most következik a jogalkotási állásfoglalás eh, ról szóló szavazás. Tehát megnyitom a szavazást jogalkotási állásfoglalásról. Votazione chiusa. Lezárom. Bene. 53. 53 e- mellette, egy ellene. Gratulálunk. Elfogadtuk a szöveget. Gratulálunk Carvalho kollégának. Béni. Nagyszerű. Most akkor áttérünk a következő szavazásra. Ez az éler jelentés, de egy kis szünetet tartunk előtte. Allora, tutti pronti? Con l'articolo del 40 e ma non so dove. Akkor utána tartunk szavazást, és most szeretném megkezdeni, hogy mindenki. Allora, 170... Akkor 177-es. Elutasítottuk. Ellenőrizzük. Elnézést. Lehet, hogy nem láttam jól, elnézést kérek. Várunk egy pillanatot. Allora stiamo A 177-esről szavazunk. Megnyitom. Zárom a szavazást. 23 a 28 ellene elutasítva. 14-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 180 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 188-191-es együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 190 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 192 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 193-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 211-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 221-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 222-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 223-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 225-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 226-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 227-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 228 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as, 230-as együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A budget 15 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 240, 244-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 24, 31, elutasítva. Együtt a 245-öst és a 14-est. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük 245-öst és a 14-est együtt. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Együtt 247-est és a 15-öst. Tehát 247-es és a 15-öst együtt mellette. Ellen. Kettő. E, oka fogyott. Az AFET 2. A többiek oka fogyottak, tehát akkor biztos? Igen. egyetértünk? Jó. AFET 2. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 200. 31 úr is? 31-es. 31-es mellett. Allora, secondo il segretariato si vota. Hát a titkárság szerint szavazunk kell róla. Éler úr. 31-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 250-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 252-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 246-os és a 253-as együtt mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 23-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. FED 3-as mellett ellene tartózkodás. Na, ezt ellenőrizzük az AFET 3-as Zárom a szavazást. 28-26, elfogadtuk. 269-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 269-est. Zárom a szavazást. 29-24 ellenében elfogadtuk. 270-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 271-es mellett ellene tartózkodás. Hmm, úgy tűnik, hogy eh, elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-25. 272-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 298-as mellett ellene tartózkodás meg ezt ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 27-es, 28-as, 27-28 rendben elutasítottuk. 34-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 274-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. AFET 4-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 276-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 277 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 278 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 24-es komprom, ellenőrizzük a 278-ast. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 26-26. Elutasítva. Én támogatom. Támogatom. Tehát akkor 27-26 arányban elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellett, ellene. Igen, Éler kolléga. A 278-as. Én 26-26 arányban szavaztunk, és ebben az esetben de akkor akkor szavazunk még egyszer a 278-asról, és akkor most működik. Tehát a 278-as megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 28-26 arányban elfogadtuk. Igen, még hozzá is nyert valamit útközben. 24-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 285-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 293-as mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 295-ös mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 297-es mellett, ellene, tartózkodás, elnézést. 2697-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 299 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 300 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 301-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 302-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 315-ös mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 333-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 26-os kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Tehát a 333-ast ellenőrizzük. Skinner. A Skinner módosítót. Zárom a szavazást. Tehát 25-30 arányban elutasítva. Három, ha, ah, elnézést, 26-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 339-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 345-ös mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. ellenőrizzük a 345-öst. öst zárom a szavazást. 30-25 ellenében elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 361-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 369-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 370-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 29-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 375-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Együtt a 380, a 81-es és a 382 mellett. Ellene. Ellenőrizzük, tehát most a 381-382. Tehát 381-382-t ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 35-19 ellenében elfogadtuk. Afet 5-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 384-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 385-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 386-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 390 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 412 mellett 412-es Pródi Tehát 412-es Pródi mellett. Megtalálta mindenki? Akkor 412-est mellett ellene tartózkodás elutasítva. 417-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 471-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 472 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 474 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 474-est. Zárom a szavazást. 21.34 elutasítva. 33-as kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 78-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 484-es együtt az AFET 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 34-es kompromisszum és 35-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk.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 Vabbè. Te lo spieghi dopo, glielo spieghi dopo. Va bene. Allora. chiesto lui di segnalartelo, per fortuna. Scusate. Elnézést kérek. Elnézést, tévedés volt. Jó. Egyetlen szólt mellette. Akkor áttérünk a 493-as elutasítva. 62-es. Mellett? Ellen tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellett? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 524-es, 525, 526 együtt mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Jó, hát ha akarják. Rendben van. Tehát az 524, 525, 526. Megnyitom. Zárom a szavazást. 16 mellette, 38 ellene, elutasítva. Akkor az 527-es. 527-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-28 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 547-es, 548, 549 együtt mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 38-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 558-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 559-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es kompromisszum mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 601-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 613-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Deve 26 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 41-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elutasítva. 42-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elutasítva. 40, ne, el, elfogadtuk, elfogadtuk. Elnézést így félre szólt a szám, az én hibám volt. Igen, 42-est elfogadtuk, nyilvánvaló. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 663-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 674-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 44-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellett ellene tartózkodás. Úgy néz ki, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. A 92-es éler. Egyel több van a néppártnál. Zárom a szavazást. Egy, egyel több van a néppártnál. Egyel több van. Jó. Zárom a szavazást. 40 mellette, 14 ellen elfogadtuk. 696-os és a 39-es együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 45-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk a 705-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 94-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 706-os és a 707-es együtt mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 708-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 43-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A 47-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 756-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 747-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 749 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A 49-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 763-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 764-es mellett ellene tartózkodás, elfogad, tartózkodás, <laughs> ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 31-22 arányban elfogadtuk. 753 as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük az 53-as kompromisszumot? Kompromisszumot? Jó, jó, jó, jó. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük az 53-as kompromisszumot. 53-as kompromisszum. 53-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. A néppártnál egyet van. Zárom a szavazást. 33, 22 ellenében elfogadtuk. Együtt a 742-es és a Deve 44-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 743-as mellett? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 766 mellett? Ellene? Ellenőrizzük. ketten vannak többen a kelletén a néppartnál. Jó, most jó. Zárom a szavazást. 33-as, 21 ellenében elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A budget 2 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egyes éler mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 3 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 116-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A budget 4-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk kettes éler mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 124-es mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 128-as mellett, ellene tartózkodás, mm, mm, ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 29-24. Elfogadtuk. 5-ös és 6-os kompromisszum együtt mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 7-es kompromisszum mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 140-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 141 mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 142 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 143-as mellett ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítva, de ellenőrizzük. A 143-as. Zárom a szavazást. Egyel több van. Néppárt. Zárom a szavazást. Elutasítva. Nagy többséggel. Tízes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 150-es egy szóbelivel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 151 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A budget 9-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellene tartott, elfogadtuk. 155-ös Lamberts mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 10 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 156 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 11 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 159-es mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 16.38 ellenében elutasítva tehát a 158 és a DEVE 2 együtt mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 160-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 161-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. A 162-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Budget 12 mellett ellene tartózkodás elut- elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 171 mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 172 mellett, ellene tartózkodás, elutasítva. 100, nem? Mm, ellenőrizzük, ellenőrizzük. A 172-est, ellenőrizzük a 172-est. Mutazione chiusa. Zárom a szavazást. Tehát 27-28 ben elutasítottuk 173-as mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk Deve 5-ös mellett, ellene tartózkodás, elutasítva 174-es mellett, ellene tartózkodás, elutasítva Deve 6-os mellett, ellene tartózkodás, elutasítva 175-ös mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Deve 7-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Deve 8-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 156-os mellett, ellene, elutasítva. A végszavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Zárom a szavazást. 51, 03 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Tehát megnyitom az egész jogalkotási dokumentumra szavazást. Zárom a szavazást. 52 mellette,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 Bene, prendiamo posto, proseguiamo il nostro voto. Akkor, kedves, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, akkor folytatjuk. Alors, collega Odi ha chiesto la parola, prego. Odi úr kért szót. Par rapport à mon observation sur le multilinguisme, pour que les choses a multilingvizmussal kapcsolatban annyit tennék hozzá, hogy én nem a tolmácsolásra gondoltam annak idején, amikor beszéltem, hanem a fordított anyagokra gondoltam, amikor szóltam a szavazás előtt. Citazione verbali che la presa di posizione del collega Odi riguardava la trascrizione. Jó, akkor ezt is felveszük a jegyzőkönyvbe, és ennek megfelelően fogjuk javítani. Tehát, hogy az írásos dokumentumokra utalt Odi úr, nem pedig a tolmácsolásra. Philip Lambert kap szót. Fordasszony. Szeretnék gratulálni a két jelentéstevőnek. Volt egy pár kompromisszumos módosító, ahol az ECR szerepelt a kompromisszum mellett, pedig nem támogattuk azt a kompromisszumot és ezt szerettem volna, hogyha felvesszük a jegyzőkönyvbe. Jó, jó, rendben. Akkor ezt is javítani fogjuk az ECR megjegyzései alapján. Ha mindenki felkészült, akkor megyünk tovább. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kult 7-es módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-es egy szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 16 mellette ellene elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as módosító és kult 10-es blokkban mellette, ellene elfogadtuk, 19-es mellette, 19-es kompromisszum tehát. Szeretnék ellenőrizni a 23-ast? És a kult 10-esét? Jó. Akkor elektronikusan ezt ellenőrizzük. Még mindig lehet szavazni. Nem zártam le. Mindenki szavazott? Hiányoznak még szavazatok. De akkor lezártam. 22 igen, 25 nem. Tehát elutasítva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 119-es mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük elektronikusan. Tessék! Lezártam. és itt az eredmény elutasítva. 23-25 ellenében. Jön a 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette, ellene tartózkodók. Hát úgy tűnt, mintha elutasítottuk volna, de azért inkább ellenőrizzük, úgyhogy tessék, megnyitottam a szavazást. Lezártam. 21 igen, 25 nem, elutasítva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os, 56-os, 57-es, 58-as blokkban mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os második része mellette ellene tartózkodás elutasítva. 157-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Blogban az 52 és a 153-as szobeli módosítóval mellette ellenvetések elutasítva. A kult 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 155-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 156-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás átment. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 161-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szívesen ellenőrizhetjük, tessék. Votazione chiusa. Lezártam. 25 igen, 24 nem. Elfogadtuk. Következik az 56-os mellette, 65-ös mellette ellene tartózkodás. Átment 163 mellette ellene. Kérem. Hát sajnálom, akkor ezt meg kell ismételnünk, tehát 163-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 162-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 164-es, 166-os, bocsánat, egyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kult egyes, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette. Hármas kompromisszum, tehát ki támogatja, ki nem tartózkodik. Ezt inkább ellenőrizzük. Tehát hármas kompromisszumról megnyitottam a szavazást. Eh, votazione chiusa. Lezártam. És 25 igen, 24 nemmel elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellenvetések, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kult kettő mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas kompromisszum nyol mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Gyuri 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 86-os mellette ellene, hát úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. 86-osról megnyitottam a szavazást, lezártam, 22 igen, 23 nem, elutasítva. 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kult 5-ös mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. Kult 5-ös módosítója. Lezártam, 27 igen, 22 nem. Elfogadtuk tehát. 88-asnál tartunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Budget 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97-es módosító, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ezt ellenőrizzük. Tehát 97-es. Votazione chiusa. 23 favore, 20... Lezártam, 23-23, úgyhogy elutasítva. 98-as a következő mellette ellene tartózkodás. Budget 12. Favore. 12-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 99-es mellette ellene tartózkodás. Átment. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás átment, 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 166-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 167-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 168-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, júli 11-es mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. 169-es mellette ellene úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de azért ezt inkább ellenőrizzük, tehát 169-esről elektronikusan tessék. Votazione chiusa. Lezártam. 30 21 ellenébe elfogadtuk. 170-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 171-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 172 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Júli 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 173 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Júli 10 nem. Következő a 174-es júli 13-ról szavazunk mégiscsak, akkor mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most jön a 174-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor 175-ös mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Tessék. Köszönöm. Bene, votazione chiusa. 21 a 30. Lezártam. 21 igen, 30 nem. Tehát elutasítva. 177-es, 76-os mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 178 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 179 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Júri 14-es mellette ellene Hát nekem úgy tűnik, mintha elfogadtuk volna, tehát 180-as mellette ellene tartózkodás. 181 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. 181-esnél tartunk tehát. Lezártam. 25 igen, 26 nem, tehát elutasítottuk 182 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 183-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 184-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Valaki ezt kétségbe vonja, akkor ellenőrizzük. 184-es. 184-es. Lezártam. 24 igen, 26 nem, elutasítva. Júli 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Júli 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 185-ös módosítót, ki támogatja, ki nem, tartózkodik, elutasítottuk. Jó, 185-öst akár ellenőrizhetjük is elektronikusan. Lezártam. 22 igen, 29 nem, elutasítva. Most jön a végszavazás. Megnyitottam. Lezártam. 46 igen, nem volt nem szavazat, négy tartózkodással elfogadtuk, úgyhogy Lambert úrnak gratulálunk. Voto per la risoluzione legislativa, votazione aperta. Akkor a jogalkotási javaslat, megnyitottam a szavazást róla. Lezártam. Negyvennégy igen, abszolút egyhangúan átment. Gratulálunk. Matthias jelentés a következő. 8-as mellette kiszavaz, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9-es nem, 44-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. még egy extra szavazás a kompromisszumról, mellette ellene elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös kompromisszum, 13-asról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette 14-es módosító, jó, ellenérőzik akkor, 14-es tehát mellette, elektronikusan. Chiusa. 18. Lezártam. 18 igen, 28 nem. Nem halljuk a közbevetéseket sajnos mikrofon nélkül. 18 igen, 28 nem, tehát elutasítva. Ötös kompromisszum, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, hatos kompromisszum, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És van egy másik, második rész, erről is szavaznunk kell. 52-es módosító második része mellette ellene tartózkodás. Hát, úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ezt mindjárt leellenőrizzük elektronikusan. Mutazione Chiusa. Lezártam. 23 igen, 26 nem. Elutasítva. Júri 23-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Júri 5-ös a lap alján. Ez okafogyottá vált, tehát 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 71-es jó, a 70-est ellenőrizzük. Lezártam. 24 igen, 17 nem, elfogadtuk. 71-es módosítónál tartunk mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 72-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kult 5 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Júri 6 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kult 6-os mellette ellene tartózkodás, Ellenőrizzük. Ezt ellenőriznünk kell. Lezártam. Hát egyértelműen elutasítottuk. Nem láttam teljesen világosan ki mihez jelentkezett ebben a tempóban. 76-os szóbeli módosítóval mellette elleni tartózkodás. Elfogadtuk. Kult második rész, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most jön a kult nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-es mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Lezártam, 24 igen, 26 nem, elutasítottuk. Júri 8-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kult 9-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 88 mellette Mit szeretnének ellenőriztetni? 87-es? Jó, tessék. Votazione chiusa. 37 favore, 10. Lezártam 37 igen, 10 nem. Elfogadtuk. Hol is tartunk? 88-as módosítót. Ki támogatja, ki nem, tartózkodik, elfogadtuk. Júli tízes, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ezt is inkább ellenőrizzük. Tessék, tehát 90-esről szavazunk. Lezártam. 22-25 ellenében elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kult 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kult 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kult 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kult 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Kult 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Kult 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 149-es első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 149-es első részét ellenőrizzük. Chiuso. 23 a 20. Lezártam, 23 igen, 26 nem, elutasítva. 15-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk 16-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk 159-es mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Lezártam. 26 igen, 24 nem. Elfogadtuk. 160-as. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 162-es és 35-ös blokkban mellette ellene tartózkodás elutasítva a júli 15-ös módosítója, de az jön 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Júli 16-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk, 18-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es, kult, 40-es mellette, ellene, elfogadtuk, 27-es mellette, ellene, elfogadtuk, 166-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 169-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 170-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 171-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene elfogadtuk. 19-es mellene ellen, ellenőrizzük? 42-es ellenőrizzük, tessék. Lezártam. 22 igen, 28 nem, elutasítva. Júli 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 172 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 173 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 174 176-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 177-es. 177-es. Jó, akkor ellenőrizzük előtte a 176-ost. Lezárta. 25-25, hát elutasítva. Most jön a 177-es mellette, ellene tartozkodik, elutasítva. Ellenőrizzük a 177-est is. Lezártam. 19-31 elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 180-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Jó, 180-ast, akkor ellenőrizzük elektronikusan. Tessék! Lezártam. És elutasítva. 181-es. Mellette. Ellene. Tartózkodnak. Elutasítva. 31-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 32-es mellette elnézést. 182-esnél tartunk még csak. Tehát ez kitámogatja, ki nem, tartózkodik, elfogadtuk. 32. Mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 183 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 184 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 185 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 186. 186 mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Szóval, chiusa 25 24. Lezártam, 25 igen, 24 nem, elfogadtuk. 189 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 190-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kult 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 192 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 193 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 194 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 195 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 196 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 197 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 198 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 199 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 200-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 201 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kult 44-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 202-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 203 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 204 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 205 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 206 mellette ellene elutasítva. 207 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 208-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 209 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 210 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 211 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 212 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 213 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 214 mellette ellene tartózkodik elutasítva elfogadtuk. 215 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 216 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 217 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 218 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 219 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 220 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 221 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 222 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk 23 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 24 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük? Jó. Per favore. Ki kérte? Ki kérte az ellenőrzést? Csak szeretném tudni. 24, prego. 224-esről tehát elektronikusan szavazunk ellenőrzésképpen. Lezártam. 10 igen, 40 nem, elutasítva. 34-es, mellette elnézést, mondja az elnök asszony. 225-ös jön először. Mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Most jön a 34-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Júri 1-es, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Végszavazás. Megnyitottam. Lezártam. 44 igen, 5 tartózkodással gyakorlatilag egyhangon elfogadtuk. Gratulálok! És akkor a teljes állásfoglalásról ebben a módosított formában. Lezártam a szavazást. Szép eredménnyel. 45 igen, egy tartózkodás mellett elfogadásra került, úgyhogy szívből gratulálunk a kollégáknak. passiamo adesso al voto Skinner che Megyünk tovább, Skinner jelentés következik, de akar valamit mondani Skinner úr. Akar mondani valamit, mielőtt szavazunk? Igen, elnök asszony, csak egy gyors javítást a szavazólistával kapcsolatban annak érdekében, hogy ne legyen félreértés. Ami a 28-as módosítót illeti, az van odaírva, hogy visszavonták, nem vonták vissza. Ez egy hiba, tévedés, erről szavazni kell. Nos, tehát nincs visszavonva a 28-as, mondja az elnök. Kezdjük a szavaz, szavazást, Skinner jelentés blogban szavazunk a budget 1, 2, 3, 4-ről, mellette ellene tartózkodók elfogtuk. Budget 14, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 88-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 90-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 91-es mellette elutasítva, 92 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 93-as 93-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 94 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os két részben szavazunk első rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 95-ös, 96-os ugyanaz mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 97-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 98-as, 99-esről együtt mellette, ellene tartózkodók e- elutasítva, százas mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Budget 15 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 19-es két részben szavazunk első rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 103-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 20-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 21 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 22 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 104 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 24 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 105 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 25 mellett, egy két részben első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 106-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, budget 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 109-es mellette. Nos, blogban kell szavaznunk a 107-es, 108-as és 26-osról, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 110 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 110-es és 27-esről együtt és aztán a 28-as, mert azt nem vonták vissza, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 111-es. Prego il collega Claude. Claude kollega. Ellenezzük a szóbeli módosítót. Mm. Nos, akkor a 111-esről a szóbeli kiegészítés módosítás nélkül szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 112 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 113-114 együtt, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 115 és 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 118 mellette, 118 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 100 118-asról akkor szavazzunk még egyszer, mert nem világos, ellenőrző szavazás következik. 26 mellette 18 ellene, ezt elfogadtuk. Megyünk budget 17 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Budget 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 120-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 122 mellette 122-es. 122-est mondtam. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 123 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 125 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 126 mellette ellene tartózkodók elutasítva 33-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 127 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 128 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 34 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 129 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 35-ös mellett, 35-ös az, melyiket akarják ellenőrizni? 35-ös következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 36 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 130 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva, 100, a 37-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 38-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következik egy blokk 39-es, 131-esből, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 40-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 41-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 132-es, 133-as és 134-es együtt mellette. Is, eh, no. No, noi abbiamo Skinner. Nincs Skinner úr mikrofonja bekapcsolva. Ok? Allora adesso noi votiamo... Nos, akkor egyszer eh, eh, külön szavaz 132-esről, 133-asról, 134-esről és 136-osról együtt szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Budget 21 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 137 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 42 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor a 137-est ellenőrizzük. 137-es ellenőrizzük. Votazione chiusa. Zárom a szavazást. 11 mellette, 37 ellene ezt elutasítottuk. 42-esről már szavaztunk, 138-as, 138 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 40 43-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 139 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 140 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 141 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 142 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 44 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Blogban szavazunk 143, 144, 145 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 45 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 146 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 147 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 148 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 149 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 150 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 152 mellette eh, ellene tartózkodók elutasítva, 151 eh, eh, mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 48 mellette, ellene tartózkodók eh, elfogadtuk, 153 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 49 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 154 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 50-es, 51-es mm, elnézést, 51-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 155 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 52 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 156 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 157 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 158, 159, 161, erre szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 161 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 162 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 163 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 53 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 164-165 egyben, és a hatos, 66-os is, tehát a 166-os is mellette. Nem, nem, bocsánat. Nem, tehát a 164-esről és a 165-ösről szavazunk együtt mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 166 mellette, ellene tartózkodók, nézzük meg. 166-os ellenőrző szavazás. Votazione. Lezárom a szavazást. 22 22 mellette, 24 ellene elutasítottuk, 167-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 54 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 59 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 60-as mellette ellene tartózkodók elutasítva 61 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 62 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 63 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, budget 5-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 65-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 66-os, 67-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 66-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nem. Egy pillanat. Négyes módosító. Négyes módosítóról ellenőrző szavazást tartunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyon elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ha, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 75 mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk, 76 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 77-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8-as eh, a Költségvetési Bizottságtól mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 78-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 79 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 80-as mellette ellene tartózkodók a 81-es lávát okafogyott, okafogyott és a 80-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 82-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizenegy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizenkettő mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Tízes költségvetési mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Tizenegyes es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Nyolcvannégy mellette ellene tartózkodók, akkor ezt most géppel ellenőrizzük, 84-es módosítóról szavazás. Lezárom a szavazást. 29-18 ellenében elfogadtuk. Budget 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as budget mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 85-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 86-os eh, eh, ezt visszavonták, visszavonták, elnézést, erről nem szavazunk, 86-ost visszavonták, 13-as következik. 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 57-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 58-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Végszavazás következik, megnyitom a gépi szavazást. Lezárom. 38 mellette 5 ellene gratulálunk, most pedig szavazunk. Most eh, a jogalkotási állásfoglásról szavazunk. Tessék, Claude. Euh, van egy hiba a szavazó listán, mert hogy szavazás van a jogalkotási joganyagról, a jogalkotási rezolúcióról, illetve az intézményközi tárgyalásokról. Szerintem pedig eh, ezt ki kell javítani, mert eh, nem együttdöntési eljárás van, csak a jogalkotási állásfogások kell szavazni. Non, on peut voter, on peut faire deux votes, s'il insiste. La proposta del segretariato è quella... A titkárság azt javasolja, hogy akár két szavazásban is megoldhatjuk, egyet a jogalkotási állásfoglalásról, és egyet pedig a tárgyalásokról. attivo, senza togli questo pezzo qua. Grazie. Eh? La precisione. Pontosította a kollega a javaslatot, akkor valóban, ahogy ő mondta, csak a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Rendben van? lezárom 36 mellette, 5 ellene, akkor ezt befejeztük. Kedves kollégák, akkor ezt be befejeztük a délelőtti szavazást. Mindenkinek gratulálok, jó szünetet, és délután találkozunk.